Eh, Köszönöm szépen, elnézést kérek a késésért. Először is az a FED titkárságának, illetve az árnyékelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani. Nagyon jó szellemben folyt az együttműködés, még ebben a rendkívül bonyolult témában is, Líbia témájában is. A tárgyalások után 17 kompromisszumos módosító született, és a 173 módosítónak ez nagy részét lefedi. Nem. E, egyrészt ugye az volt a feladat, hogy megpróbáljuk valahogyan, megpróbáljuk valahogyan realista képet fejte, kialakítani Líbiáról, másrészt pedig megpróbáltuk azt is, hogy a válságból valamiféle kiút lehetőségeket vázoljunk fel, és megnéztük, hogy milyen kezdeményezések, lehetőségek vannak. Az ENSZ-nek a, az ENSZ terve azt gondolom, hogy az egyetlen lehetséges követendő út, de a képviselet és a szerrázsi kormány való együttműködés nem egyszerű. Hogyan is lehetne egy nagy nemzeti konszenzus kormányt létrehozni. Úgy gondolom, hogy elég komoly ö, probléma halmazal állunk szemben. És úgy vélem, hogy Líbia újraépítését csak egy nagyobb regionális stratégia keretén belül képzelhetjük el. Nagyon fontos, hogy jobban koordináljunk az összes érintett féllel, és egy nagy nemzetközi konferenciának a megszervezésére lenne szükség, amelynek témája Líbia, és így az egyes államok együtt működhetnének. Nagyon fontos az, hogy az összes érintett, hogy az összes Líbiában működő fél tegye le a fegyvert, tehát az erőszakhoz és a fegyverekhez nem nyúlhatnak, ez az együttműködés legfőbb feltétele és a Velencei Bizottságnak is van idénről egy véleménye ezzel kapcsolatban. Stabilitásra kell törekedni Líbiában. Ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy a lehető leginkluzívabb folyamatok induljanak el, és aktívan részt vehessenek a különböző helyi szervezetek, illetve törzsek az új demokratikus Líbia megépítésében. Emberi jogi jogsértések, illetve abúzusok, nos ezzel kapcsolatban a Nemzetközi Bíróság mandátumának megerősítéséről, illetve ennek a tiszteletben tartásáról írunk, és nagyon fontos az is, hogy a már Líbiában tartózkodó személyek, akik szeretnének tovább utazni az országból, ezeknek a személyeknek a sorsáról is gondolkodjuk. Nos, megköszönöm még egyszer a kollégáknak a munkát, és hogyha bárkinek bármilyen észrevétele van, akkor a hallgatom. Remélem ez a jelentés a lehető legnagyobb konszenzust éri majd el, és a, bizottsági, a holnap délelőtti szakbizottsági szavazáson remélem, hogy nagy többséget fogunk majd kapni. Köszönöm. Thank you, uh, dear colleague. Castaldo? Anyone else? Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden. Az imént azt mondtuk, illetve korábban azt mondtuk eh, Páncéri úrnak, hogy a dokumentum alapvetően alapvetően hát vannak bizonyos pontjai, amit el tudunk fogadni, de hát eh, szerintünk, és ezt többször is elmondtuk, nem kellett volna beavatkoznunk eh, Líbiába, és hogy ez, ez egy egyértelműen egy hatalmas bukáshoz vezetett ez, jelenleg Líbia egy bukott állam, nagyon alacsony az egész Afrikában, itt a legalacsonyabb az életszínvonal, és ne felejtjük el, hogy az iszlám állam eh, ugye, jelenleg rendezni próbálja a sorait, és ki tudja, hogy Líbiában milyen támogatottságra találnak. Az ajánlás szavazásánál mi tartózkodni fogunk és mindenképpen el kell mondanom azt, hogy eh, nos, vannak olyan civil, társ, eh, civil szervezetek, amelyek a menekülteket védik, de sajnálatosnak tartom azt, hogy eh, nem csak a menekülteket segítik, hanem vannak ott bizony kalózok is, és mások is. Attól tartok, hogy nagyon sokszor pontosan ezeket a, ezeket a kalózókat juttatjuk fegyverekhez, ami nagyon nem kellemes. Castaldo, a shadow for the FDD. Castaldo úr, fdd től Igen, én is szeretnék köszönetet mondani Páncéri úrnak, nagyon jó munkát végzett, és nagyon jó az eredmény is de el kell azt is mondjam, hogy eléggé eh, eseménydúsak voltak az és tevőülések. Arra is gondolnunk kell, hogy Áftár eh, tábornok, eh, nem tudjuk, hogy meddig él, eddig már voltak olyan hírek is, hogy életét vesztette, aztán ezt cáfolták, de gondoljuk, gondolkozunk el azon, hogy itt újabb válság is kirobbanhat. Szerintem pozitív és negatív forgatókönyveket is ki kell dolgozni, de valószínűleg nem tennének túl jól, nem tenne túl jól tesz a fejlemény Líbia jövőjének. Egyrészt ugye az jó lenne, hogy a jelenlegi padhelyzet valahogy na, mégiscsak megszűnne, de nem tudom, hogy hogyan oldhatjuk meg a problémát, hiszen nagyon sok milícia Líbiában személyesen is hűséget esküdött a tábornoknak. Hogyha újabb kaotikus helyzet alakul ki, akkor kiszámíthatatlan, hogy ez pontosan mit jelent. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a vitában, a plenárison is figyelembe vegyük azt, hogy eh, hogyan változik a helyzet majd az elkövetkezendő napokban, tehát folytos frissítésre van szükség. Örülök annak, hogy az ENSZ cselekvési tervét eh, így mértékben támogatjuk. Szerintem az egyetlen útja annak, hogy Líbia ki emelkedjen valahogyan a válságból. Tehát egyrészt az ENSZ cselekvési terven, másrészt pedig le kell fegyverezni a milíciákat, és elég sok olyan állam van, amely mindent megtett azért, hogy végre történjen valamilyen lépés. Köszönöm. Köszönöm szépen két szó az egész elnök úr. Csupán annyi, hogy Szerintem ez egy nagyon jó jelentés, nagyon konkrét, és látható az is, hogy jól átlátjuk a líbiai helyzetet, és szerintem ez egy nagyon friss jelentés. Szerintem egységes hangot kell megütnünk, a lehető legnagyobb konszenzust kell kialakítanunk. Én úgy gondolom, hogy az ajánlásaink csak akkor lehetnek eredményesek, hogyha a már létező kezdeményezésekkel valamilyen módon egybe tudunk folyni. Úgyhogy várom, hogy ilyen szempontból pozitív fejlemények történjenek a következendő hetekben, hónapokban. És ugye Olaszországnak nem csak a menekültek miatt, hanem történelmileg is nagyon erős szálai vannak Líbiával, úgyhogy nagyon várom már, hogy megoldódjon a helyzet. Mr. Bettini, Mr. Hadzsi Giorgio. Köszönöm szépen. Páncér úr jelentésének nagyon sok pozitív pontja van, néhány negatív, és meglátjuk majd, hogy holnap hogy fogunk szavazni. Nos, jelenleg káosz uralkodik Líbiában, ebből ki kell lépni. Van ott dzsihadizmus, emberkereskedelem, ott van az iszlám állam is, és Aftar tábornok híréről nem tudjuk pontosan, hogy igaz vagy nem. Elképzelhető még az is, hogy a halál hírnek pozitív hatása lesz. Nos, ezen ajánlások, amikről majd szavazni kell, ezek hogyan lesznek alkalmazhatóak? te mit gondolunk az alkalmazhatóságról? Van arra bármilyen utalás? Vagy tudunk arról bármit, hogy ezt lehet majd, lehet majd alkalmazni? Elég sok Európai Uniós tagállamnak van felelőssége a líbiai helyzettel kapcsolatban. Szerintem ezeknek az országoknak el kéne mondani a véleményüket. Köszönöm. Thank you. And finally, Mr. Schaff. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, csak gyorsan. Három észrevételem lenne. Az első az lenne, hogy nagyon könnyű destabilizálni egy országot, az újjáépítés viszont nagyon nehéz. Amit Líbiában tettünk, az a mai napon elképzelhetetlen, nincs is vezető. Képzeljék el, milyen lenne Szíriában a helyzet, hogyha Assad már nem lenne ott, akkor ugyanolyan nehéz lenne újraépíteni az országot, mert nem lennének meg egész egyszerűen az építő elemek. Második észrevétel, állam nélkül nem létezik fejlesztési segély, tehát a civil szervezetek nem lehet adni, civil szervezetek keresztül nem folyhat az újjáépítés. Szerintem ez csak a hatékonyság hiányához vezet, ez sem a lakosságnak, sem a civil társadalomnak nem tesz jót. Harmadik észrevétel, Aftar tábornok halálával, vagy hát visszavonulásával, nem tudom, hogy most él, vagy visszavonult, vagy nem tudom, milyen helyzet tényleg, de azt hiszem ez csak igazán a közeli munkatársai ismerik. Szerintem ilyen körülmények között nagyon nehéz az újjáépítés. Volt végre egy tábornok, akivel tudtunk kommunikálni, akire tudtunk támaszkodni, mert kell egy erő, amely az állam újraépítésében segít. Ez az elem eltűnt az egyenletből, Éppen ezért a nyugat destabilizációs kísérlete hosszú időre lehetetleníti az országot. Köszönöm. Okay, thank you, Mr. Csak nagyon gyorsan köszönet minden kollégának az elmondott véleményekért. Néhány dolgot hagy pontosítsak. Egy, Szerintem nem halt meg Aftár tábornok, de egy tumort már kioperáltak belőle, tehát eléggé rossz egészségügyi helyzetben van, aztán más komplikációk is voltak, de azt hiszem elmondható az, hogy jelenleg még továbbra is szerepet játszik a politikai színpadon hogyha valami negatív esemény történne, akkor az valóban rosszat tenne a helyzetnek, tehát elvesztenék egy partnert. Hogyan lehet megvalósítani ezeket a ajánlásokat? A tanácsot és a bizottságot tudjuk arra rávenni, hogy a külpolitikában megmaradjon valamilyen nyoma ennek az ajánlásnak. Köszönöm. Okay. <clears throat> Thank Elnök úr, nagy öröm számomra, hogy előadója lehetek a témának. Csillében már eh, többször jártam, a sötét években is, és azóta is, amióta egy virágzó demokrácia a Chile, eh, Latin Amerikának egy nagy gazdasága, úgyhogy megtiszteltes és, és öröm volt, hogy raportőre lehetek az EU-Chile társulási szerződés korszerűsítése témának. Azt hiszem, hogy én voltam az első, aki 20 évvel ezelőtt, amikor a kollega volt a, a raportőr, már foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és most uh, itt az új generáció Chile, Mexikó, itt aktualizálnunk kell a kapcsolatokat, a megállapodást. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak. Tudom, hogy kevés, összesen öt kompromisszum született, de ez is tükrözi azt, hogy hát összességében is kevés volt a módosító indítvány, mindössze 69. Jeleztem, hogy a fennmaradó 38 szavazásból 16-nál plusszal, az igennel szavazzunk, ezek között vannak a kompromisszumos módosítók is, és a többieknél hát többféle indoka van, hogy miért nem igent javasolok. A zöldek 19-es módosítójára igent akartam adni, de aztán rájöttem, hogy ez technikailag nem korrekt, mert azt mondja, hogy az USA Chile legnagyobb kereskedelmi partnere, Eh, holott eh, eh, mi felfedeztük, hogy ez Kína és hát nem Brazília, az is érdekes. Ez egy változás, ami az elmúlt két évben történt, hát Kína nagyobb kereskedelmi partnere lett, és a legnagyobb most már Csile számára. Nem tudom, hogy a zöldek visszavonják -e ezt a módosítót, vagy átfogalmazzák megfelelő módon. Ahogy mondtam, a szavazási ajánlásaim alapját az jelenti, hogy Chile egy virágzó demokrácia, és fontos gazdasági partnere az Európai Uniónak. Ezért valamennyien reméljük, hogy egy olyan szöveg születik meg, ami lehető legpozitívabb, elismeri a hatalmas változásokat, amelyek lezajlottak ebben az országban az elmúlt három évtizedben, mióta visszatért Chile a demokráciához, a katonai diktatúra után, Pinochet uralma után. A módosítók szerintem egy kicsit túl preskriptív jellegűek, és nem mindig a hatály alá tartoznak. Nem mindig negatívak, de ezért ezeket nem támogattam. Szeretném meghallgatni a kollégák véleményét, az árnyék előadók véleményét, hogy ők mit találnak támogattandónak ebben a jelentésben. Köszönöm. Köszönöm szépen Charles Tanöknek. Akkor következnek a hozzászólók. Szofko és Castaldo úr szeretne hozzászólni, van esetleg még valaki? Akkor General eh, Szofko következik a néppárt képviseletében. Kedves kollégák, nagyon fontos eh, az EU-Chile társulási megalapodás korszerűsítése, kereskedelem, áldozati együttműködés eh, és eh, politikai biztonsági együttműködés a legfontosabb kérdések. Ez magasabb szintre emeli az EU és Chile közötti kapcsolatokat, ez az új megállapodás. Üdvözlöm Tánok úr javaslatait a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban. Ezek kiegyensúlyozottak és figyelembe veszik a e, néppárt álláspontját a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban. Idén évelején jártam Csillében, és találkoztam a e, csilei e, horvát diaszpórával, akik fontos eh, szerepet játszottak az ország fejlődésében. A módosítomban ezért említem meg, hogy eh, a eh, diaszpórával fontos a jó kapcsolat, hogy ők is hozzájáruljanak az EU és Chile közötti kapcsolatok erősítéséért. Ahogyan az elő, előadó is elmondta, Kína a legfontosabb gazdasági partner, Csillének ki kell használni azért a kulturális kapcsolatait, hogy azért Európával is megőrizze a hagyományos a jó kapcsolatokat. Köszönöm Selena Szofkónak, és most Castaldo kollégája szó. Köszönöm szépen, Tisztelt elnök úr kollégák! Először is Császtárnoknak szeretnék köszönetet mondani, kiváló munkát végzett a jelentéssel kapcsolatban. A Mexikóval és a Mercosóval együtt a csilei társulási megállapodás is nagyon fontos. Ne felejtjük el, hogy jelenleg egyre bizonytalanabb, hogy a világban a vezető hatalom az Egyesült Államok-e, Kína fő, és ne felejtjük, hogy ezeknek az országoknak, akire az imént szóltam, Kína az egyes számú kereskedelmi partnere globális kihívásokról beszélünk, a klímaváltozásról, a migrációról. Azt gondolom, hogy a Human Rights Dialogot mindenképpen folytatni kell, ez 2009-től kezdődött. Örülök annak, hogy nagyon sok általam javasolt módosítót bevettek a kompromisszumokba. A 28-as arról szól, hogy Csillének meg kell oldania a mapuche problémát, Mapuche azt jelenti a helyi a eh, mapuche nyelven, hogy a föld nyelven ezeknek az őslakosoknak a problémáját kéne megoldani. Ezt a népet, ettől a néptől pont az őség földjétől fosztják meg. Úgy gondolom, hogy a csílei a csilei kormányra mindenképpen egyeztetni kéne arról, hogy ezt a problémát megoldják. 31-es módosító. Ez arról szól, hogy bátorítani kell Csillét, hogy a Counterterrorism Act-et valamilyen módon változtassa meg. Ez még egy Pinochet rendszerbeli definíciót használ a terrorizmusról, illetve antiterrorizmusról, és itt úgy gondolom, hogy nagyon abúzív módon történő letartóztatásokat is lehetővé tesz. A mapuche nép vezetőjét is a házi őrizetben tartják, és sajnálom ezért nem tudja gyakorolni a népszokásokat. Szerintem ez egy elavult törvény, mindenképpen meg kell ezt változatni, és vissza kell adni a szabadságot a mapucse népnek. Thank you, Mr. Castaldo. Anyone else? Köszönöm szépen, Castaldo úr. Kíván-e valaki hozzászólni? Ha nem, Charles esetleg. Köszönöm a két árnyék előadónak a biztató észrevételeket. Igen, mondom a néppárti kollégámnak, igen, találkoztam Horváth Diaszpóra tagjaival Csillében. Ezek a kapcsolat állatok nem romlottak, és Latin Amerikában elég nagy közösségeket találunk, különböző Európai Uniós népek diaszporáit. ez a beruházások, a megértés, az utazás, a turizmus, családi kötelékek szempontjából is nagyon jó. Amit barátom és kollégám, Massimo Cassaldo mondott, az ős eh, honos mapucsi eh, népcsoportról csökken a létszámuk, és nyilvánvaló, hogy diszkrimináció nélkül tisztességes módon kezelik őket. Szerintem ez az egyes számú kompromisszumos módosító indítványban van így benne, és az én frakcióm ezt eh, támogatja. Azt hiszem, hogy más nem szükséges elmondani, és remélem, hogy nagyon nagy többséggel fogadjuk majd el. Köszönöm, Charles. Valóban holnap reggel lesz a szavazás, a plenárison pedig valószínűleg a júniusi plenárison szavazunk. Következik az ötödik napi rendi pont. Az Európai Unió delegációja megfigyelőként részt vett az április 15-i Montenegrói elnökválasztáson. Márciusban már volt egy vitánk Zorán Pácsinnal, Montenegró miniszterelnök helyettesével. Valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos volt, volt a választás Montenegróban, abból a szempontból, hogy hogyan alakul a demokrácia helyzet ebben az országban. Most először önnek adom meg a szót, és persze utána az érdeklődő kollégák is szót kapnak. Presidente, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, nagyon örültem. Nagyon örülök annak, hogy ezt a DBF-et most megtarthatom, és örülök annak, hogy ez egybeesik Hán úr ide látogatásával, amikor a szomszédság politikáról és a tárgyalásokról fog beszélni, illetve a bővítési csomagról. Nos, nem csak Montenegro és a Balkán nyugati része számára fontos az, hogy rendben zajlottak ezek a választások, hanem természetesen az egész Európai Uniónak. Nos, nagyon magas színvonalon folytak le ezek a, ezek a választások, 53%-ot kapott a győztes jelölt, nagyon hosszú időn keresztül az ellenzék sokszor bolykotálta is a parlamenti munkát, és nem fogadta el a választások eredményét. Most viszont akár uniós szintet is, akár azt is kimondhatjuk, hogy uniós szintet értek el ezek a választások. Podgoricában Kotor Budva, tehát a tengerparti részeken, illetve belső részeken is voltak megfigyelőink, és alapvetően nagyon pozitíven szóltak a megfigyelők a helyzetről, a választásról. Néhány kisebb, nem szándékolt probléma volt, de ezek nem befolyásolták az eredményt. Nos, sokszor azt szokták mondani a montenegrói választásokról, hogy maguk a dobozok, azok a ládák, ahova be kellett dobni a, a szavazatokat, azok nem eléggé stabilak, nem eléggé masszívak. A dolgot valóban lehetne javítani. Egyébként el kell még azt mondanom, hogy eléggé érdekes volt a választási kampány, és elég nagy feszültséget keltett a kampány a lakosság tagjai között. Nagyon rövid volt a kampányidőszak egyébként, és nagyon későn regisztrálták a pártokat. Már május 27-én lesznek majd a helyhatósági szavazások, Sokan azt gondolják, hogy az sokkal inkább politikai teszt, mint ezek a választások. Sok szempontból tehát példaértékű volt a választás, de azt gondolom, hogy egy nagyon komoly intézményi előnyel is rendelkezik most az új miniszterelnök. 20, 7 év után megváltozik, 27 év után nyilvánvalóan, tehát 27 év kormányzás után nyilvánvaló, hogy egészen más helyről rugaszkodik neki a kampánynak egy kormányon lévő párt, mint egy ellenzéki párt. Két fontos dologról szeretnék beszélni. Az első a jogi keret, tehát a választási jogi keret, illetve ennek a végrehajtása és a Velencei Bizottság. A 2016-os ajánlások egy részét a tavalyi év során a montenegrói parlament elfogadta, és ezeket bevette az új jogrendbe. Nos, miután az ellenzék bolykottálta a parlamenti munkát, az igazi, komoly változásokat mégsem sikerült a választási törvényben megvalósítani. Nos, sajnálatos módon több ilyen egyszerűsítő, illetve ö, racionalizáló változtatást nem sikerült elfogadni. Mindez kapcsolódik a második mondandómhoz, ez pedig a, ez pedig a különböző állami szervek átláthatósága, a választási bizottság, illetve a korrupció ellenes hivatal. Sajnos ilyen szempontból egy kicsit csalódottok vagyunk, többen is beszámoltak arról, hogy kaotikus és hogy kaotikus és nem túl professzionális volt a választási bizottság működése, és az online kommunikáció sem volt tökéletes. Nos, ezek komoly hiányosságok, és egyébként sokszor ez, sokan ezért azt kérték a parlamenttől, illetve az ellenzéktől, hogy bolykottálják a választásokat. A saját szemmel nem ezt, nem ezt láttuk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy sajnálatos módon sokszor hazudtak nekünk. Aztán a kampány finanszírozással kapcsolatban itt is, itt is vannak hiányosságok, a civil társadalom számos kérdést tett fel nekünk ezzel kapcsolatban. Aztán az sem túl szerencsés összefonódás, hogy egyes állami szervek vezetői családi kapcsolatban vannak kormánytagokkal. Mi nagyon rövid ideig voltunk jelen az országban a választások alatt, tehát nem mindent láttunk, de szerintem elég sok dolgot sikerült megtekinteni mégis, és hadd mondjam el azt is, hogy nem minden, eh, kormány, nem minden jelöltnek eh, volt eh, megfelelő lehetősége ahhoz, hogy részt vegyen a médiában, a sajtóban, de akinek volt lehetősége, az nem mindig élt vele. Még egy problémátikáról lehet, kell beszélnünk. Három tévécsatorna van, kettő rádiócsatorna, és a kormány több szemét is ezeknek a rádió, illetve TV csatornáknak a vezetőségéből összeférhetetlenség miatt felfüggesztett. Most a jelöltekről beszélnék találkoztunk a jelöltekkel is, illetve a munkatársaikkal hét jelöltel találkozunk egyetlen délután alatt. Hadd mondjam el azt még, hogy az, egy, hogy az egyik olyan jelölt, aki nagyon kicsi támogatottsággal, vagy nagyon kicsi pártból származott, mégis harmadik helyet sikerült elérni. A jelöltek legnagyobb része azt jelölte meg célként, hogy a kormány szeretnék leváltani, gazdasági és szociális politikai változásokat szeretnének. Szerbia ellenes, illetve Oroszország ellenes, sőt NATO ellenes elképzeléseket is hallottunk. Megpróbáltunk a lakossággal is valamilyen módon kapcsolatot kiépíteni, és alapvetően a többség egyértelműen Európa barát véleményt hangoztatott. Ez azt jelenti tehát, hogy meg tudom erősíteni azt, hogy a lakosság nagyon szeretné az Európai Unióhoz közeledni. Úgy vélem, hogy Jokanovics elnök urat most már meghívhatjuk az egyik következő plenáris ülésszakunkra. Köszönöm. Thank you, Fab. Köszönöm szépen, Fabio Castaldo. Ki szeretne még hozzászólni? Picula úr, Tenok úr, más nem. Rendben van, akkor ketten. Picula kollega. Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném csak támogatni, amit az elnökünk Castaldo úr elmondott a montenegrói elnök választásokról. Mintegy 2000 különböző megfigyelő működött, külföldi és, és hazai montenegrói szervezetöktől is ellenőrizték a választásokat. Annyit tennék hozzá az elmondottakhoz, hogy a 2016-os választások óta volt az első nagy választás, ugye 16-ban drámai körülmények között zajlott le, zajlottak le a választások. Most sokan inkább szabályozottabb volt már a környezet. a Castaldo kollega is elmondta, nem tapasztaltunk semmilyen komoly, nagy szervezet súlyos hibát de azért a montenegrói elnök választás persze mindig az előzővel hasonlítjuk össze, amikor értékeljük, és montenegrói tisztviselők többnyire végrehajtották az előző választások óta számukra kidolgozott javaslatokat. Úgy tűnik, hogy ezek a, a mostani elnökválasztás nem növeli majd a pártok közötti bizalmat, nagyon erős a polarizáltság a politikai pártok között, ez még mindig így tetten érhető. Hát érdeklődve várjuk, hogy majd az önkormányzati választások után, ami Podgoricában lesz jövő hónapban, hogyan alakul a helyzet. De egyébként szerintem a szavazók kétharmada a nyugatbarát, európai barát jelölteket támogatta. Montenegro tehát jó úton jár de természetesen azért minden részletet is meg kell vizsgálnunk. Montenegro élen jár a hat nyugat-balkáni ország között. Köszönöm szépen Picula kollégának, császának. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, Fabio Castaldónak, kitűnő beszámolójáért. Olvastam az előzetes jelentést a megállapításokkal egyetértek, és eh, eh, az állandó raportőre a parlamentnek, a kollégám. Gyuganovics elnökkel kapcsolatban hát ról hallani, de arban a jelentésben, amiről Castaldo úr beszámolt, ilyen nagy nagyságrendű csalásról nem volt szó, ami az első forduló egyértelmű eredményét megkérdőjelezné, tehát a Gyukanovics győzelmét és ez elégedettséggel töltött el, mert az én több jelentésemben is, az elmúlt hét évben azt írhattam le, hogy javul általában is Montenegróban a választások jogi környezete, a jogi alapja, és hát több, elég sok jelölt volt. Pikula kollégához hasonlóan én is úgy gondolom, hogy alapvetően az EU csatlakozást támogatták Montenegrói köztársaságban, ami egy végül is egy sikertörténet, és felkarolnám Castaldo kollégám javaslatát, hogy Gyukanovics elnököt, aki <laughs> nem idős, velem egy idős, de azért a nyugat balkán az egyik rég, régebbi vezető, hívjuk meg a plenáris ülésre. Hogyha nem tévedek, jól emlékszem, a, volt Jugoszláviában Gyukanovics, amikor még Jugoszlávia része volt, Gyukanovics már éveken keresztül Montenegró miniszterelnöke volt, tehát ő régóta játszik szerepet. Jó lenne egy hivatalos plenáris ülésre meghívni, ezt ajánlni elnök úr megtenné, akkor legalábbis az én frakcióm biztosan ezt üdvözölné, de talán más, mások is itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen!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 Okay, so that's one, two, three. Jó, ez összesen nyolc ember. Akkor maximum két percet kap mindenki. Papadákis szúr az első. Tria. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr. Három fontos dolgot szeretnék meg elmondani, hogyha megengedik. Egyrészt az Európai Unió hogyan viselkedik, vagy hogyan vélekedik Törökországról. Hogyha Törökország így viselkedik velünk szemben, akkor szerintem nekünk is változtatni kell valamit a stratégiánkon, hogy el is akarunk érni valamit. Mindez, amit akarok mondani. Az elmúlt években azt próbáljuk elérni, hogy Törökország számára vonzóak legyünk, szeretnénk, szeretnénk új tárgyalási fejezeteket megnyitni, ezért engedményeket teszünk Törökországnak, tehát Törökország ettől csak agresszívabb lett. Szerintem gazdaság és egyéb intézkedéseket kell tennünk Törökország ellen, hasonlóképpen ahhoz, mint amit Oroszországgal tettünk. Szerintem ez az egyetlen módja annak, hogy a Törökországon belüli demokratikus erőket valahogyan tudjuk támogatni, illetve bátorítani. Hogyha nem leszünk ilyen keménykezőek Törökországgal, akkor nem lesz meg a várható eredmény szerintem. A ciprusi kizárólagos gazdasági térség tiszteletben nem tartása, megsértése egyfajta invázióval ér fel, mintha az Európai Uniót sértették volna meg, és ez nagyon nagy hatása van az EU energetikai politikájára. Harmadik dolog, úgy vélem, hogy nem csak kívánni kell dolgokat. Sokszor az a benyomásom, hogy önöknek itt nem önök nem valós képet alkottak a helyzetről. Törökország továbbra is kitart mellett, hogy Ciprus szigetén a török hadsereg jelen legyen. Hogyan lehet így módon, bármilyen módon is, bármilyen megoldást is elérni? Köszönöm. Köszönöm. Teo Haurus képviselő következik. Köszönöm szépen. Mogherini asszony a képviselőjén keresztül Strasbourgban arról beszélt, hogy Törökország mennyire fontos szereplője a régiónak, illetve milyen fontos szövetségese az Európai Uniónak. De azt hiszem, hogy az is fontos, hogy milyen konfliktusokat szül Törökország jelenléte Cipruson hogyha a ciprusi, ciprusi konfliktust még meg is sikerül oldani, az összes probléma ettől még nem oldódik meg. Törökország továbbra is provokál. Tráhia régiótól kezdve az égéi tenger déli részéig. Ciprus gyakorlatilag be van kerítve a török hadsereg által, vannak ott a tengeren is hadihajók, és néhány héttel a svájci tárgyalások előttig a törökök több mint több muníciót hoztak a szigetre, illetve több hadi anyagot hoztak ebben a régióban, mint Nikózia közelében. Mint amely Nikózia közelében található. A június 21-i választásokon életét veszti a kemalizmus, és egy újabb ottomán birodalom születik majd, egy újabb szölcsülött, hasonlóan, mint eh, amit Mubarak vagy eh, más diktátorok tettek, ilyen, ilyen rendszer fog kialakulni. Köszönöm, Hágyi Giorgio kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el azt, hogy itt a lehetőség, hogy a véleményünket megfogalmazzuk, az Európai Bizottság számára Törökországgal kapcsolatban. Nos, a ciprusi köztársaság egy szuverén jogát sértették meg, az a, most is, és az elmúlt években is többször. Egy hajónak a felfedező tevékenységét hiúsították meg, Ciprus déli részéről van szó, ez semmilyen módon nem megkérdőjelezhető Törökország által, tehát Törökországnak semmiféle jogosultsága nem volt ehhez a területhez. Mit, mit tenne, mi tenne jót a szigetnek? A két közösség egyetért abban, hogy szövetségi rendszert kéne kialakítani, és a természeti erőforrásokból is egyelőek kell részesülni a két közösségnek. A ciprusi török közösség olyan jeleket látszik közölni, hogy tehát azt a benyomást kelti, hogy nem igazán szeretnék megoldani ezt a problémát. Mielőtt bármilyen fúrásokat végeznének. Az Európai Unió egyértelműen elítélte a kizárólagos gazdasági térség megsértését. De ugyanez az Európai Unió sokkal mérsékeltebb volt a tárgyalások során Svájcban. De ezzel kapcsolatban még később is szeretnék hozzászólni. Köszönöm. Castaldo. Köszönöm szépen. Castaldo úr, két perce van. Köszönöm szépen még mindig. Törökországról van szó. Itt is beszélünk, a plenárison is Törökországról beszélünk, és eh, gyakorlatilag soha nem beszélünk eh, pozitívan Törökországról. Ez is mutatja, hogy eh, hogy áll a kapcsolatrendszer jelenleg Törökországgal. Ma a kizárólagos a kizárólagos gazdasági területről beszélünk Cipruson, ez egy tengeri terület. Egyértelmű, hogy szuverén joga van a görög közösségnek ahhoz, hogy ezeket a vizeket használja. Törökország ezzel kapcsolatban nem nagyon rejtette véka alá, hogy milyen ambíciói vannak, és a két közösség közötti közeledést az elmúlt időszakban Törökország befagyasztotta. Jó lenne, hogyha nem hogyha újabb feszültségekre nem kerülne sor. Nagyon jól ismeri mindenki, hogy mi történt. Mindenki tudja, hogy három, görög, három török hadihajó feltartóztatta a kutató fúrásokat, végezni kívánó hajót ezen a gazdasági területen. Ez megfélemlítés, és ez akár Kázusz belli is lehetett volna, hogyha mindez máshol történt volna. Az Európai Unió viszont eh, csupán arra kérte Törökországot, hogy hagyjon fel az, ezzel a fajta tevékenységgel. Erdogánt senki nem tartóztathatja fel. Ott vannak a katonái Ciprus, eh, Cipruson, és eh, folytonosan a ciprusi légtérbe is berepül. Nos, új tárgyalási fejezeteket nem fognak megnyitni, ez egészen biztos Törökország tárgyala, csatlakozási tárgyalásával kapcsolatban, mert nincs előrelépés. Törökország lelépett arra az útról, ami Európa felé vezetné, de a migráns probléma miatt egyértelműen folytatódik a játszma közöttünk, nem egyértelműek viszont a szabályok. Törökországot nem szabad tagjelölt országnak tekinteni. Komoly és konkrét intézkedésekre van szükség, hogy megváltozzon a kapcsolatrendszerünk, mert hogyha gyengék vagyunk, akkor annak semmilyen pozitív hatása nem lesz. Köszönöm. Mr. Epitideos. Epitideos úr. Please. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Egyértelmű és kétségkívülálló, hogy az előttem szólók teljes mértékben körüljárták már ezt a témát. Törökország megsértette a nemzetközi jogot. Ezzel párhuzamosan Törökország provokál, provokálja Görögországot, Ciprust és az Európai Uniót is. Törökország ebéli viselkedésével az európai perspektíván kívül helyezte magát Törökország. Az EU-nak ezt mindenképpen tisztán kell látnia. És ennek megfelelően kell viselkednünk. Semmi értelme annak, hogy folytassuk a tárgyalásokat Törökországgal, hogyha közben Törökország a ciprusi közösség egy részét elfoglalja, és nem engedi meg nem teszi lehetővé Ciprus számára, hogy szuverén jogaival érjen. Provokatív, tehát Törökország az EU felé is, és ezt a legutóbbi incidens is megmutatta. Hogyha meg akarjuk oldani ezt a problémát, akkor be kell fagyasztani a tárgyalásokat Törökországgal, és egyértelművé kell tenni számukra, hogy nincs helye az Európai Unióban egy ilyen országnak. Más típusú kapcsolatot kell kiépíteni, csak így módon lehet elérni azt, hogy valamilyen módon a tárgyalások egyszer folytatódjanak. Hogyha gyengék vagyunk, kezűek, akkor csupán üres szavakat fogunk ismételgetni. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Epidideios úr. És végül Navridis úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Ha megengedik, akkor arra koncentrálnék a hozzászólásomban, hogy kérdéseket teszek fel. Válaszokra. Válaszokat kéne találni nem értek egyet azzal az optimizmussal, amit Eckhart asszony, illetve a nagykövet úr fejezett ki. De az általuk mondottaknak a többi részével teljes mértékben egyet tudok érteni. Nézzük a kérdéseket. Minket az összes európai intézmény támogat, mindenki egyetért azzal, amit Ciprus mond. Az EU, az Egyesült Államok, Oroszország. Ennél több támogatást elérni sem lehet. Kérdésem az, hogy mi lesz a következő lépés? születik még egy állásfoglalás, nyilatkozat. És mind a kettőjüknek szeretném föltenni ezt a kérdést, tehát a bizottságnak is, illetve a ciprusi kormánynak. A második kérdésem a következő. Tudván, hogy mindenki úgy döntött, vagy mindenki azt mondta, hogy Törökország viselkedése illegális, jogszerűtlen, és az Európai Unió energetikai politikájának rosszat tesz, sőt az Európai Unió érdekeit támadja. Kérdésem. Az Európai Uniónak egyedül kell megoldani ezeket a problémákat? Miért van az, hogy máskor könnyedén megfogalmazunk szankciókat, most pedig nem is beszélünk ilyenekről? Thank you. Charles Tannock, please. Charles Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a nagykövet urat. Ez egy nagyon régóta tartó történet. A brit cipriota diaszpóra tagjaival is találkoztam, és már akkor elmondták, hogy Ciprus vizein gáz, a tengeriből gázt fognak tudni majd ki termelni, de hát ezzel még Izrael kapcsolatban Izrael is együttműködnek. Ciprusról régen a pénzügyi válság kapcsán hallottuk, és ezek a nagy szénhidrogén tartalékok egy nagy gazdasági pluszt jelentenének, jólétet teremtetnének, energiabiztonságot garantálnák. Ádisz megígérte, hogy ezt az új gazdagságot majd megosztják a, a török cipriótákkal, hogyha majd egy zászló alatt egyesül a Ciprus, és remélem, hogy ez a folyamat hamarosan elkezdődhet. A Törökország illegálisan megsértette Ciprus szüverenitását itt a kizárólagos gazdasági övezetben, és hát ilyen zaklatási taktikát fog, folytat a gázfúró platformokon, Törökország közelmúltbeli viselkedése ez, hogy eh, NATO tagállamként eh, orosz rakétákat vásárol, azután az Afrin ellen indított támadás, eh, mindezek agályokat keltenek bennünk, hogy itt most egy milyen kamu ürügy, ürügyet akarnak teremteni. Hát, hogyha látjuk a közelmúltbeli török viselkedésre a példákat, egyértelmű, hogy Törökország nem érdemli meg továbbra, hogy tárgyalásokat folytasson, mint tagjelölt ország az Európai Európai Unióval, de hát ez egy más vita tárgya lesz. Szolidaritást és az ECR frakció szolidaritását szeretném kihangsúlyozni Ciprussal kapcsolatban. Bírálnunk kell, amit Törökország tett Ciprus ellen, és fel, ki kell vizsgálni ezt az ügyet a Földfélytenger keleti medencében az olaj- és gázlelőhelyek kapcsán történt incidens. Köszönöm szépen, és végül Ziri Kiotis kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném azt megismételni, amit nagykövet úr, illetve a kollégák is mondtak. Törökország kalózállam, amely a tengeri egyezményt nem tartja tiszteletben, illetve a nemzetközi jogot sem. Egy európai vállalat az ENI jogait nem tartotta tiszteletben ennek az ENI-nek, már megvolt a jogosítvány arra, hogy a nyílt tengeren fúrásokat végezzen, és hogyha találna ott valamit, egy fúróhajó, valamilyen energia hordozót, akkor az csak jót tenni az Európai Unió energiapolitikájának. Elítéltük azt, amit Törökország tett, de ettől még Törökország ugyanúgy folytatja tovább, tehát szigorúbb intézkedésekre van szükség. Mire lehet itt gondolni? Nos, először is beszélhetünk arról, hogy a két ciprusi közösség vezetői megegyeztek abban, hogy a természeti erőforrásokból hogy részesülhet a két közösség. Ez egy fontos dolog. Az ENSZ főtitkára a szeptember jelentésében már írt erről, hogy egyetért tehát a két közösség ebben. Mire van tehát szükség? Szigorúbb intézkedések Törökországgal kapcsolatban, illetve azt kell elérnünk, hogy folytatódjon a párbeszéd, és új lendületet kapjon a két közösség között. Úgy gondolom, hogy a természeti erőforrásokkal kapcsolatos megegyezés akár a jövő záloga is lehet. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégák! Nagyon sok kérdés vetődött fel. Azt javaslom Angelina, hogy először ennek adom meg a szót 5 percben, utána pedig szintén 5 percet kap a nagykövet, és ezzel lezárjuk ezt a pontot. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm mindazt, amit elmondtak. Néhány megjegyzésem lenne. Először is politikailag is rendkívül fontos volt, hogy ugyanazt az üzenetet hallottuk minden EU-s intézménytől, teljes szolidaritás Ciprussal, és ahogyan éreztem, ez így fog maradni. Ezt az üzenetet a lehetőleg világosabban fogalmaztuk meg, talán török partnereikkel kapcsolatban még egyértelműbbé lehet ezt tenni, ezt meg fogjuk tenni. Hogyha szélesebb viszonyrendszert, kapcsolatrendszert vizsgáljuk az EU és a Törökország között. Ahogy az elnök úr elmondta, ez ma erről nem beszélünk, most nincs napi renden ezen az ülésen de természetesen ez a vita zajlik eh, több eh, alkalommal. Az Európai eh, Tanács is megvitatta, és itt a parlamentben is, vagy a külügyminiszterek tanácsában is megvitatták ezt a kérdést. Törökország tagjelölt állam, kulcsfontosságú stratégiai partnere az Európai Uniónak, és továbbra is minden egyes dossziével kapcsolatban együtt akarunk működni. Meg kell megtalálni a megoldást ezekre a problémákra. Ameddig Törökország tagjelölt ország, addig kötik a tagjelöltekre vonatkozó szabályok, és mi elválik, hogy Törökország így tegyen. Ebben egyetértés van az intézmények minden szintjén. Néhány képviselő szeretné, ha az intézmények messzebb mennének. Ahogyan én elmondtam, Mogherini asszony és mások, amikor tárgyaltak, akkor mi így fogalmazunk Törökországgal kapcsolatban. Tehát világossá tesszük azt, hogy mi a mi álláspontunk hogy a kanszmontánai tárgyásokon miért nem beszéltünk világosabban. Ugye Mogherini asszony, Juncker úr voltak jelen, ez ENSZ, hát a szervezett tárgyalás volt. Mi minél inkább megpróbáltunk biztató szavakat mondani ha megnézik a sajtóközleményt, amelyet Anastasiades és Akinji, a két elnök adtak ki, mind a ketten nagyon világosan kimondták, hogy mi létrehoztuk ezt a megállapodást, ez létezik, és hajlandók vagyunk tovább tárgyalni. Ez biztató ugyanis csak ezzel a folyamattal lehet megpróbálni megoldani ezeket a problémákat. Igen, Anastasiadis eh, elnök és, a, és Akinji, a török-ciprusi cipriota vezető. Igen, ők ezt a két nevet említettem. Bekiabálást sajnos nem hallják a tolmácsok. Elnök, kedves kollega, talán mikrofont használjon. Cipruson nincs két elnök, Ciprusi köztársaságnak van egy elnöke, és a megszállt területen élőknek van egy vezetője, nem tudom, hogy ezeket török cipriótáknak hívjuk-e, vagy törökországi betelepülőkre. Én továbbra is azt mondom, hogy volt egy sajtó közlemény, ahol mind a két vezető azt mondta, hogy a meglévő hegyet, együttműködést, vagy az együttműködést akarják folytatni. Mi ezt bátorítjuk, támogatjuk, és reméljük, hogy pozitív eredménye lesz a tárgyalásoknak. Köszönöm Angelina Eichhorstnak, nagykövet úr, Engedjék meg, hogy néhány dolgot pontosítsak. Szerintem sem nem pessimizmusra, sem nem optimizmusra van szükség, hanem konstatálni kell bizonyos dolgokat, hogyha megoldást találunk, akkor, illetve a megoldás megtalálásában a természeti erőforrásokra vonatkozó megegyezés katalizátor szerepet játszhat. A kormány nincs megelégedve az a bizottság leírásával arról, hogy mi is történt Svájcban a tárgyalások során. Mi úgy véljük, illetve a kormány úgy véli, hogy a bizottságnak nevén kéne nevezni a dolgokat, explicitebben, konkrétabban kéne fogalmaznia arra vonatkozóan, hogy milyen volt Törökország szerepe a tárgyalások során, nem túl pozitív. Illetve a garanciákra a, a török hadsereg szerepére vonatkozóan is nagyon konkrétan kéne fogalmazni, különben nem lehetnek sikeresek a tárgyalások. Egyébként a ciprusi közösség nagyon örül annak a támogatásnak, amit az Európa Tanácstól kapott, és elképzelhető, hogy újabb támogatást kérünk majd. Okay. Thank you. Köszönöm szépen mind a kettőiknek, Angelina Eichhorstnak és uh, nagykövet úrnak kollégáknak is köszönöm, akik részt vettek a vitában. Több hozzászólást hallgattunk meg, és most rátérhetünk a következő témára. Önöknek további szép napot kívánok! A hetedik és a nyolcadik napirendi pontot együtt fogjuk megvitatni. Az EU és Irak közötti partnerség és együttműködési megállapodásról van szó. 2013. január 17-én a parlament beleegyezését adta, hogy tá, ilyen megállapodást kössünk Irakkal, de a tanács jogalapot módosított, ezért újra kellett, újra elő kellett vennünk a szöveget, és mert az egy új tanácsi határozatban már egy új jogalapot határoztak meg. Szaifi asszonynak adom meg a szót, és kérem, hogy adjon nekünk a részletekről is tájékoztatást. Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogy ön is említette, a jogi alap megváltoztatásával a partnerség és együttműködés, de az EU és Irak között még egyszer el kell fogadnunk. A prioritásainkat is megfogalmazhatjuk, hogy az EU és Irak közötti együttműködést erősebbé tegyük. Az európai intézmények, illetve a tagállamok januárban, februárban megfogalmazták, hogy milyen elképzeléseik vannak, és most már ezt konkrétumá kéne fordítani. A partnerség és együttműködési megállapodás a kulcs eszköze annak, hogy ez meg is valósuljon, hogy stabilizáljuk az országot, illetve hogy a megbékélés is végbe menjen az országban. Ebben a jelentésben a prioritásokat fogalmaztam meg, hogy nagyon rövid távon mit kell tennie az EU-nak Irakban. Az elkövetkezendő hónapokban a tagállamoknak és az EU-nak a humanitárius, seg, humanitárius segélyt továbbra is biztosítania kell, hogy védjük az, az irakiakat. Külön figyelmet kell szentelni azoknak a zónáknak, övezeteknek, ahol amelyek nemrégiben szabadultak fel. Nagyon fontos a különböző aknák, taposó aknák megszüntetése, illetve a legfontosabb állami szolgáltatásokat is meg kell oldani. Nagyon fontos, hogy az iraki társadalom megbékélés megtörténjen, párbeszédre van szükség, a központi hatalom, illetve a iraki kurdisztáni regionális hatóságok között. Nagyon fontos az, hogy a sokféleséget tiszteletben tartsuk az országban, illetve az iraki társadalom összes résztvevője úgy érezze, hogy az alkotmány róla is szól, és természetesen Irak területi egységességét is garantálni kell. A politikai párbeszédet támogatja az EU Irakkal, a civil társadalmat meg kell erősíteni, a nőkre gondolok elsősorban a korrupció ellen is föl kell emelnünk a szavunkat. Az igazságszolgáltatást eh, meg kell reformálni, az a antiterrorista jogszabályokat, illetve együtt kell működni a büntető, rendszerközi büntetőbírósággal, és el kell törölni a halálbüntetést. Úgy gondolom, hogy ez a mostani jelentés arra is jó alkalmat ad, hogy egyéb területeken, oktatásban, energetikában, vagy migrációs kérdésekben elmélyítsük az együttműködést. a iraki biztonsági ágazat megreformálásában is szeretne részt venni az Európai Unió, ennek örülök, illetve nagyon fontos az is, hogy a közoktatásban, az Euró, közoktatásban is részt vegyen az Európai Unió, illetve ennek megreformálásában. A cél az, hogy az összes er- iraki ebből profitáljon. A gazdaságot is diversifikálni kell Irakban, fenntartható, illetve inkluzív gazdasági növekedést kell kialakítani. Nagyon fontos ez a fiatalok számára, igazi hozzáadott értéket teren adhat az Európai Parlament az együttműködési és partnerségi megállapodásnak az iraki parlament lehetőségét, és azt gondolom, hogy növelhetjük ezzel az együttműködéssel. Köszönöm. Thank you, Ms. Saifi. Köszönöm szépen, Saifi asszony. Következik az eszmecsere. Négy kollega kért szót, Freund, Raimond, Kozó és Castaldo kollégák. Még valaki? Kérem, hogy próbálják betartani a három perces maximális hozzászólási időt. Freund úr, köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek Kicsit improvizálnom kell, mert csak néhány perce hallottam, hogy Gomes asszony helyett kell felszólalnom, aki sajnos ma nem tud itt lenni. De ha itt lenne, akkor biztos vagyok abban, hogy köszönetet egy Száifi asszonynak, az előadónak az állásfoglással kapcsolatos kitűnő munkájáért, ezt persze én is megteszem. Irak még mindig a tanulja azt, hogy mi a demokrácia. Saddam Hussein diktatúrája 15 éve ért véget, és tulajdonképpen a jogállamiságot kezdték, kezdik azóta kiépíteni. Volt már némi előrelépés a demokratikus intézmények létrehozásában, például a május 12-i közeledő választásokat is ennek tekinthetjük. Reméljük, hogy a választások azt fogják demonstrálni, hogy a szuniták, a síták és a kurdok, a három nagy csoport együtt fognak működni, hogy megerősítsék a demokráciát, hogy megőrizzék azt, ami még mindig ingatag talajon áll, azaz a jogállamiságot, és a közelmúlt szörnyűségétől megszabaduljanak. Szaudarábiával egyrészt, illetve Iránnal másrészt is együtt akar működni Irak. És emellett jó kapcsolatai fű vannak az Amerikai Egyesült Államokhoz is, vagy hát mondhatjuk úgy is, hogy az USA még mindig fontos szerepet játszik a rezsim és az iraki demokratikus intézmények fenntartásában. Mi továbbra is felhívjuk Irakot arra, hogy küzdjön a korrupció, korrupcióján, védje az emberi jogokat, és ennek kapcsán szüntesse meg a halálbüntetést. A választások után az EU és Irak tovább dolgozhatnak együtt, azért, hogy az ország egy jólétben és békében éljen. Köszönöm szépen, kedves kollega. Rájmon úr a zöldek képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Angolul fogok beszélni. Megkaptuk a jelentés tervezetet, igen, a helyes, fontos témákkal foglalkozik, a konszolidáció, korrupció, emberi jogok, az Európai Unió támogatja ezeket az erőfeszítéseket, különösen az emberi jogok, a jogállamiság, a e, felekedetek különhálások kapcsán. Ez prioritás számunkra. Hosszú távú megoldásra van szükség, különösen a központi kormány, illetve a helyi regionális kormányzatok közötti kapcsolat tekintetében. Mi ezt támogatjuk pénzügyileg is. A különösen a e, kurdisztáni autonóm e, régió e, kapcsán. Párbeszédre van szükség az előttük álló állami újraépítési folyamatban. A jelentésben szó esik a kisebbségekről is, mi ezt megpróbáljuk egy kicsit kibővíteni, az ilyen szektariánus megosztottságokról is szólunk. Európának kulcsfontosságú érdeke az, hogy támogatást adjon, és ezt szeretnénk a jelentésben is egyértelművé tenni. Azt hiszem, hogy egy perc elég volt, nem is töltöm ki a három percet. Köszönöm, kedves kollega, Sákózó kollega. Köszönöm szépen. Nyilván ilyesmit mi csak ellenezhetünk, hiszen ugye az újraépítést, az újraépítést támogatjuk, illetve a megbékélést is. Szörnyűség volt az, az az illegális invázió, amit, az, e amit annak idején a külföldi csapatok okoztak. A keresztények elleni támadásokról már korábban is szóltunk. Azt hiszem, hogy a teljes keresztény, és utána a zsidó közösséget is ki kellett menekíteni akkor az államból, de hát nyolc különböző felekezet van Irakban. És nem csak a keresztényekre kell utalni, a szunnikra és a sítákra, hanem minden olyan felekezetre, akit üldöztek vagy üldöznek. Szerintem ezáltal jobb lenne az egész szöveg. Köszönöm. For the EFDD, Mr. Köszönöm szépen. Oké, okay, a Szeifinek szeretnék köszönetet mondani. Nagyon jó a szöveg, nagyon teljes, és most, leg, most még inkább szükség van arra, hogy Irakban segítsük a hatóságokat, hiszen előttünk az új építés. Oktatási, jogállamisági, emberi jogi és egyéb szempontból is nagyon nagy munka vár az iraki államra Sajnos meggyengült az iraki állam, és a különböző szubnacionális entitások is konfliktusos helyzetben vannak egymással, illetve a központi kormányjal. Fontosnak tartom azt, hogy a következő parlamenti választásokon májusban az összes entitás megfelelően legyen képviselve, hiszen ez a, ez a kulcsa a megbékélésnek. A iszlám állam bukása után mindenképpen arra kell gondolni, hogy hogyan lehet a nemzeti megbékélést végrehozni, végrehajtani. A partnerség és együttműködési megállapodás eszközein keresztül nem csupán a fizikai újjáépítést kell segítenünk, tehát iskolákat, házakat, kórházakat kell újraépíteni, hanem eh, munkahelyeket is kell létrehozni a fiatalok és mások számára, és mindent meg kell tenni ennek érdekében, hogy ne ö, sikerüljön ezeket a fiatalokat az dzsihadista vagy más szélsőséges szervezeteknek toborozni. Bizalmat kell építeni. Az a, lény, az a cél, hogy a polgárok ismét bízzanak a kormányban. Nos, az iraki társadalom nagyon sokféle Mindezt úgy lehet elérni, hogyha megfelelő az irányítás, illetve hogyha megfelelő a képviselet. Itt nagyon sok a hiányosság még. Nem szabad, hogy a dzsihadisták a különböző milíciák tagjait elcsábítsák. Ez biztonsági kérdés is. Szerintem, hogyha összefogunk, akkor sikerül majd ezt a kihívást megoldanunk, és még egyszer köszönet Szaifi asszonynak. Thank you, Mr. Castaldo. Köszönöm, elnök úr, csak köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, köszönöm, hogy hozzászóltak. Természetesen feljegyeztem a véleményüket. Iraknak prioritásnak kell lenni az Európai Unió számára, és mi hamarabb együtt kell működnünk, illetve megerősíti az együttműködést, hogy az új építés megkezdődhessen. Az árnyék jelentős tevőkkel majd folytatom a munkát. Köszönöm.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 <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szakbizottságnak, hogy néhány percre vendégük lehetek. Próbálom rövidre fogni, hogy meghallgathassam a kollégák véleményét. Leginkább az árnyékeletéstevők véleményére vagyok kíváncsi, bevallom. olyan költségvetésre törekszem, amivel a frakciók többsége együtt tud élni, illetve a szakbizottságok többsége együtt tud élni. Remélem, hogy segítségemre lesznek abban, hogy létrejöjjön egy ilyen bizottság. Egész gyorsan a témákat most felvillantanám, milyen témákról is beszélünk most. milyen témákra koncentrálunk az útmutatások során. Márciusban beszéltünk egyébként erről, és utána majd várom az önök véleményét. Egy. Nagyon óvatosnak kell lennünk a menekültügyi eszköz a törökországi menekültügyi eszköz második részletével kapcsolatban 3 milliárd euróról van szó. A kérdés az, hogy eh, hogyan finanszírozzuk ezt a második részletet. A bizottság ezt úgy szeretné megtenni, mint az, előző, mint az első részlet esetben. Tehát a közösségi a közösségi költségvetésből egy harmadát fizeti ennek, és az, a többi harmadot pedig tagállami költségvetésből. Hát nagyon sokan ezzel nem értenek együtt, egyet, vannak olyan tagállamok is, akik úgy gondolják, hogy a teljes törökországi menekültügyi eszközt EU-s költségvetésből kéne finanszírozni. Egyértelmű, hogy ez azt jelenti, hogy más dolgokból kéne ezt elcsippenteni valahonnan, tehát a, gyakorlatilag az összes többi költségvetési sor sérülne, és hát ez nagyon aggasztó lenne az összes másik, az összes többi szakpolitika számára, illetve az összes képviselő csalódott lenne. Második téma, biztonsági kihívások. Az Európai Bizottságnak ipari, illetve védelmi ipari kezdeményezését ismertük meg nem régiben, illetve van egy európai védelmi alapunk is. Ezt a kezdeményezést próbáljuk védeni, finanszírozni, de kérdés az, hogy különleges eszközökkel tesszük ezt, vagy olyan marzsokkal, amelyeket nem rendelünk ezeknek konkrétan hozzá. Ez is kérdés, és van olyan eset, amikor szintén a többi költségvetés is sor sérülne, hogyha ez kapna nagyobb költségvetést. Még ha megengedik három-négy fontos dolog, szomszédsági politika, a kelet, illetve déli szomszédsági politika. Nos, tudván, hogy a politikai helyzet hogyan romlik, számos, kérdség, számos kérdőjel felvetődik. Aztán a palesztin népet is támogatik el ugye egy eszközzel. Az amerikai kormány úgy döntött, hogy a szokásos éves kifizetést nem teszi meg az ENSZ ügynöksége számára, de a munkát természetesen folytatni kell a palesztin lakossággal. Az Európai Uniónak vezetni kéne a közvitát azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtartani a finanszírozást a palesztin területen. Még egy dolog. Holnap, holnap után Brüsszelben lesz egy konferencia, és ennek majd lesznek következményei. Több mint egy milliárd euróval segítettünk már és nagy valószínűséggel még egy fél milliárd eurót fogunk tudni a következő költségvetési időszakból felajánlani. Ez is megmagyarázza, vagy ez is mutatja, hogy újabb megállapodásokra már nem igazán van szükség abban a tekintetben, hogy hogyan finanszírozunk például a törökországi menekültügyi kérdést, avagy a védelmi kezdeményezést. Köszönöm. Daniele Viotti. Daniele Viottinak szeretnék köszönetet mondani, hogy ellátogatott ide közénk, hozzánk, és meg tudjuk beszélni a 2019 évi költségvetés, elő, költségvetés prioritásait. Hát nagyon sok közös kihívásunk van, és beszéltünk például az izraeli-palesztin konfliktusról, beszéltünk arról, hogy Afrika északi részén is vannak nagyon változékony helyzetben lévő országok, az arab tavasz országairól is beszélek. Ezekben az országokban a tranzit migránsok kérdése is sok kérdést vet fel. Aztán a másik országok, itt is nagyon sok a menekült, ez a, még a belső biztonságot is erre is, ezt is fenyegeti. Aztán a Balkán nyugati részén a strukturális problémákkal kell valamit kezdenünk, aztán a ukrán válság. Hát ehhez is pénzre van szükség. Azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy aktív és asszertív legyen a közös külpolitika. Európának központi szerepe van. Globális szereplőként kell föllépnünk, főleg most, amikor az amerikai kormánynak más céljai vannak, és Oroszországnak pedig egy nagyhatalmi politikája van, a nagyhatalmi politikája kicsi félreteszi a különböző értékeket. A kérdés az, hogy megvan-e a szükséges finanszírozási forrásunk. Utalok most arra, amit az imént említett a jelentéstevő úr. A mi prioritásaink továbbra is a demokrácia megerősítése, illetve az alapszabadságjogok, a jogállamiság garantálása. Nagyon fontos, hogy a, stab- hogy a stabilitásra törekedjünk a szomszédságunkban lévő országokban. A szegénységet kell csökkenteni, és a migráns válság kiváltókait kell valahogyan kezelni. Balkán, itt pozitív fejleményekről beszélhetünk, a 2018-as bővítési csomagról ma fogunk beszélni. Februárban a bizottságnak voltak stratégiai kezdeményezései, és ennek ugye van hatása a, a költségvetése is. A az Erasmus Plus, vagy a különböző összeköttetési módok fejlesztése. Most nagyon fontos az, hogy, az, hogy a fiatalokkal, az Európai Unió szomszédságában élő fiatalokkal szoros kapcsolatot ápoljunk. ...2020-ig a Balkánra szánt finanszírozást erre vonatkozóan mindenképpen növelni kell. Aztán Törökország, azt hiszem el kell gondolkodni azon, hogy mire van pontosan szükség, látván, hogy Ankara hátrafelé halad a demokrácia, illetve az emberi jogok útján. Csökkenteni kell tehát ezeket a Törökországnak szánt javakat, de ezzel párhuzamosan a civil társadalommal növelni kell a párbeszédünk mértékét. Tehát miután az alapvető értékeinket nem, nem tartja a tiszteletben, Törökország csökkenteni kell a neki fizetett támogatást. Jelenleg eléggé jelenleg a szomszédsági politikával kapcsolatban gyakorlatilag teljesen kiürült a kassa. Ezek az unió számára stratégiai szempontból rendkívül fontos országok, Ukrajnára, Grúziára gondolok az emberi jogok kérdése, illetve az európai alapértékek eh, terjesztése eh, a világ több részén, többi részén nagyon fontos, illetve figyeljünk oda arra is, hogy ezekben az országokban, vagy sok helyen, ezek a szomszédsági politikába tartozó országokban a civil társadalom jogait is eh, megnyírbálják. Aztán ott van még természetesen a politikai pártok finanszírozás. Törökország és a ügyi, menekült, menekült ügyi kifizetés második része. Kérdés, hogy honnan vonjuk ezt el? Az IPA 2-ről volt szó, avagy szomszédsági politika. Úgy gondolom, hogy a trust fundokat mindig az európai költségvetés részeként kell kezelnünk, és az Európai Parlamentnek az ellenőrzés jogát gyakorolnia kell ezek felett. Holnap szíriai konferenciát eh, rendezünk itt Brüsszelben, az emberi, eh, a humanitárius segélyekről is szól ez. Nos, úgy gondolom, hogy nyomon kell követni, hogy hogyan alakulnak ezek a tárgyalások, illetve hogy ezeknek milyen hatása lesz a 2019-es költségvetésünkre. Trump az umbrát nem fogja már támogatni, úgyhogy eh, a ügynökség deficitjével valamilyen, valamit kezdenünk kell. A római konferenciát, amit márciusban tartottak ezzel a témával kapcsolatban, most ezt mindenképpen ezt is be kell venni a közgondolkodásba. A 2014-2020-as időszak vége felé járunk, úgyhogy fel kell használni az összes tartalékunkat, Európa nem engedheti meg magának, hogy ne nyilvánuljon meg a különböző világszintű kihívások esetében. Legfőképp a szomszédságunkban lévő kihívásokra kell reagálnunk. Szerintem ez lesz majd prioritás a költségvetés során. Köszönöm. colleagues? Anyone else? Okay, well, it's a very one-sided. Merci, Monsieur le Président. Euh, juste quelques... Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány észrevételem nekem is lenne. A költségvetés a költségvetés sem mutatkozik meg az, hogy milyen politikai akarat van egy-egy szakpolitika mögött. Egy kérdést hadd tegyek fel, Jodi úr, hogy a védelmi megfontolások második helyet kapnak csak, ez egy, ez egy döntés. Szerintem nem csak a sorrendiségről szól, tehát hogy ön ezt másodiknak említette, hanem ő szerint ez egy másodrangú kérdés. Szerintem a védelmi és biztonsági kérdések nagyon fontosak, mindenképpen meg kell védenünk az európai polgárokat. Nos, az, hogy a marzs, található megmaradt összegeket fölhasználjuk a védelmi politikára, az nem mutat igazi politikai akaratot, vagy nem erről tanúskodik. Törökország, ez egy nagyon fontos kérdés, valóban. De hadd mondjam el azt, hogy a Törökországból érkező menekültek valójában Szíriából érkeznek, vannak önök is, akik visszatérnek, de ne felejtjük el, hogy vannak olyan menekültek is, akik más régiókból származnak, Etiópiából, vagy Afrik, más afrikai országból. És az ő esetükben szerintem a jövőben több problémánk lesz még. Tehát politikai orientáció, döntések, választások kérdése, nem mondjuk, nem elég azt mondani, hogy a törökországi menekültek jelentik a prioritást, főleg ma. Harmadik dolog, amit mondanék. Szomszédsági politika kelet felé természetesen segítenünk kell, de ne feledjük el, hogy plusz, hogy plusz erőfeszítése van szükség az afrikai országokkal kapcsolatban. Ha nem akarjuk azt, hogy egy hatalmas migrációs hullám érjen el minket demográfiai, instabilitási, rosszul kormányzási, csempészeti okoknál fogva, akkor lépnünk kell. Még egy utolsó dolog, hogy az EU kompenzálja majd azt a bevétel kiesést, amit az, EU, amit az Egyesült Államok nem fizet be az UNVRA kasszájába, az azt jelenti, hogy immáron nem önállóan döntünk, hanem be kell ugranunk az Egyesült Államok helyett. Ez valamit is jelent. Thank you. Two minutes. I have a very Köszönöm szépen, én tényleg nagyon röviden fogok beszélni. Örülök annak, hogy itt van eh, Viotti úr. A latin-amerikai kérdéseknek én vagyok a felelőse a frakcióban, és a kolumbiai konfliktus utáni helyzetre vonatkozóan eh, megbeszéléseket tartottunk. Egy Szerintem a Trust Funddal egy nagyon komoly segítséget adtunk. Ez egy kísérleti projekt, a fenntartható béke meg a fenntartható béke kiépítéséről szól ez Kolumbiában. Ilyen szempontból nagyon fontos lenne ez, hogy ezt meg tudjuk oldani a érintett zónákban. Voltak olyan ex-FARC tagok, akik aztán gyilkosságokat hajtottak végre, vagy azok áldozaté lettek. Nos, ez nyilván elkerülendő, tehát békét kell építeni, ott kell lennünk, fenntartható projektekkel, segít, ezzel kiegészítjük a különböző nemzetközi segélyeket, illetve a kormány kezdeményezéseit. Nos, úgy gondolom, hogy erre mindenképpen szükség lenne e, sort keríteni a költségvetésen belül. nem hatalmas összegek, de realistán és a lehetőséget kihasználva kéne erről gondolkodnunk. Köszönöm szépen. Reméljük, hogy politikai szempontból hasznosnak és fontosnak ítéli majd ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bioti úr néhány, Bioti úr néhány percben kérem, zárja le. Köszönet az összes kollégának, aki hozzászólt. Sok kérdést tettek fel, egy pár kérdésre koncentrálnék, és Benifei úr kérdésével kapcsolatban egész biztos, hogy együtt tudunk majd jobban működni, ezt meg tudjuk majd beszélni. Egyáltalán nem gondolom azt, hogy másodrangú kérdés lenne a védelem és biztonság, de valahogy kezdem nem kellett, véletlenül ez volt a második helyen próbálok ért világosan fog, ö, fogalmazni. Én nem csak a maradékokkal próbálom finanszírozni a védelmi kiadásokat, de hogyha a tagállamoknak új projektjeik vannak, ehhez új források kellenek. Hogyha nincs új finanszírozás, viszont a tagállamoknak újabb igényeik vannak, hát akkor a tagállamoknak magukba kell fordulniuk, a saját zsebükbe kell nyúlniuk, a pénz véges. Avagy még az is lehetőség, hogy az utolsó cseppé kiürítjük a, a kincstárat. De én nem gondolom azt továbbra sem, hogy másodragú legyen, de a védelem. A két percnek mindjárt vége. értek önökkel abban, amikor említették a kurdokat, hogy ezzel kérdéssel is foglalkozni kell, nem csak a szír menekültekkel. Kérjük, hogy a, minden egyes alkalommal kértük is, hogy a civil társadalom kapja ezeket az összegeket, és hogyha arra jutunk, hogy az abszorciós kapacitás csökken a szíriaiak, a Törökországba tartózkodó szírek részéről, akkor eh, meg lehet ezt gondolni utána, tehát vele más, utána meg lehet változtatni a dolgokat. Természetesen arra is szükség van, hogy a migráció kiváltó okait kezeljük, de foglalkozni kell mindenkivel, aki jelen van az Európai Unió területén. Én olasz vagyok, úgyhogy tudom, miről beszélek. Köszönöm, köszönöm még egyszer, elnök úr, köszönöm a vendégszeretetet. És várom az önök dokumentumát azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet harcolnunk az Európai Parlament prioritásai mellett. Köszönöm. Well, thank you, dear colleague, for... Köszönöm szépen, kedves kollégám, kedves kollégám, a kedves szavakat is. Tovább fogjuk nyomon követni a fontos feladattal kapcsolatos munkáját. Ezzel lezárjuk, lezártam az eszmecserét, és jön a következő napi rendi pont. So we need a new glass yes, here. Yes. ladies and gentlemen, dear colleagues, we now come to item number Kedves kollégák, következik a tizedik napi rendi pont. Üdvözöljük Johannes Hahn, biztos, rendszeresen vendégünk itt az AFET szakbizottságban. Johannes Hahn azért van itt, hogy ismertesse velünk a bővítési jelentés, amit a bizottság múlt héten fogadott el. Nem akarok most visszatekinteni, vagy arra, hogy múlt héten mi történt Strasbourgban. Nagyon örülünk, hogy ma látjuk itt a biztos urat. És szeretném meghívni Johannes Hánt, hogy minél előbb jöjjön el az AFET az AFED-ban, vagy meghívtam, és már hétfőn ezt sikerült is összehozni. Ez egy nagyon jó hagyomány, hogy megvitatjuk a bővítési jelentést részletesen ebben a szakbizottságban, a biztossal, és mindenek előtt szeretném hány biztosnak megadni a szót, ha jól tudom, múlt héten Nyugat-Balkánon járt a asszonynal, elmondja, hogy mi a véleménye milyen tapasztalatokat szerzett a nyugat-balkáni országokban. Johannes Pahánnak mondjuk 10 percet tudok adni, hogy utána még legyen elég időnk az eszmecserére. Johannes Hán, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Valóban múlt hét nem volt éppen a legkitűnőbb időpont a szerszerződési szempontból különböző eseményekre került sor, és végül is így nem tudtam önökkel találkozni, de azt tudja, hogy mindig is kétoldalú megbeszélésekre is készen álltam, és nagyobb bizottságokhoz is szívesen ellátogatok legközelebb minden bizonyal meg tudjuk, el tudjuk kerülni azt, hogy ugyanilyen problémák legyenek, mint most. Nem fog Macron úr beszédet tartani, és az, hogy most ez miért nem kedden volt, hanem szerdán, ez már egy másik történet. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy akkor most tájékoztassam önöket a arról, amit már sokan talán tudnak is, olvastak is, és itt körülnézek, látok néhány nagykövetet. Örülök, hogy itt vannak. Ugye erről a bővítési csomagról van szó, melyet múlt héten fogadtuk el. És azt követő napon Skopjéban jártam, Mogherini asszony később látogatott el eh, ezekbe az országokba, mert Washingtonban részt kellett vennie a tavaszi eh, ülésen, hogy koordinálja a tevékenységet nemzetközi pénzintézetekkel. De hát ez más tartozik. Legalábbis a nemzetközi pénzintézetek intézetek azért számolhatjuk nagyon fontosak az országaink számára. A bővítési csomag egyfajta leltárt készít, és a bővítési politikánk legfontosabb konklúzióit és megállapítja milyen reformok történtek a legfontosabb területeken, a jogállamiság, alapjogok, kormányzás, versenyképesség, gazdasági reformok a nyugat-balkáni országokban és Törökországban. Most szinkronizáltuk ezt a két csomagot, hogy mind a kettővel a tavasszal, tavasszal álljunk elő ezért nem készült jelentés másfél éve, hanem most minden évben tavasszal együtt készítjük el a gazdasági reformprogramok értékes, értékelését. Ez persze egy nem öncél, hanem stabilitást szeretnénk itt a közvetlen szomszédainkhoz exportálni. A nyugat barkáni stratégiával kapcsolatban a csomagot februárban ismertettük és arra számítottunk, hogy dinamikusan alakul, majd a, javul a helyzet. És ez a politika eredményes. A bizottság, és ennek nagyon örülök, elismerte, hogy kézzelfogható előrelépést tett eh, Macedónia és Albánia, ajánlásokat adott ki a tanácsnak, hogy kezdjen mind a két országokkal társulási tárgyalásokat, és eh, meg kell őrizni a lendületet. Nagyon átfogó elemzéseken alapult ez a javaslat, ez az ajánlás. Albániában az igazságügyi reform és más fontos területen is előrelépés történt, Macedónia is nagyon fontos politikai kérdéseket tudott megoldani, és jó úton jár a reformokkal. Hát természetesen még azért nem ülhetünk ölbetett kézzel. Az Európai Unió felé vezető úton minden országot nagyon alaposan kell értékelni, számos szakpolitikai területen. Az értékelésünk azt mutatja, hogy az érdemek alapján értékeljük a csatlakozni vágyókat, mindig nézzük az előrehaladást, és egy dologról nincs alkú, a minőség fontosabb, mint a gyorsaság. A az EU-nak ez saját érdeke, saját érdekünk az, hogy a stabilitást biztosítsuk az EU-s polgárok és vállalatok számára is. Nyugat-balkáni partnereink nagyon jól tudják, hogy csak akkor lesz bővítés, hogyha ebből mind a két félnek haszna származik, a win-win helyzet lesz. A kulcsfontosságú kihívásokkal tisztában vannak eh, ezek az országok. Eh, eh, megszülettek a megalapodások, hogy a jogállamiság széles területi, a szervezett bűnözés, korrupció elleni küzdelem, számítanak mindenek előtt prioritásoknak. A beruházási klíma is, kell, is javuljon, és a fiatalok munkanélkülisége fontos, hogy csökkenjen, továbbra is kulcsfontosságú, hogy folytatódjanak a strukturális reformok. A reform csomag a bizottság elemzése Gorcsella veszi a reformprogramokat, és világosabb iránymutatást is ki fog adni, mert vannak, a gazdaság, vannak olyan gazdasági kérdések, amelyekkel még foglalkozni kell. Végül nem utolsó sorban a megbékélésen dolgozni kell mindegyik országnak, békés együttérés nagyon fontos, kötelezően megoldásokat kell minden konfliktusra találni. Itt különösen a stratégia közététele után éreztük ennek a hatását nagyon egyértelműen. Néhány eredmény, különösen kétoldalú kérdésekkel kapcsolatban már ennek a világos követelésnek és kölcsönös tiszteletnek a talaján született meg. A februári Nyugat-Balkának kapcsolatos stratégiánkban egy világos utat vázoltunk fel, egy erősebb, nagyobb unióról, és mondtuk, hogy ezeknek a csatlakozni vágyó országoknak mit kell megtenniük, milyen feladatokat kell még teljesíteniük. És végül Törökországról valamit. Az elemzések adatok azt mutatják, hogy ez az ország jelentős mértékben távolodik az Európai Uniótól, különösen a e, jogállamiság és az alapvető jogok területén. Az Európai Unió felhívja a Törökországot arra, hogy e, mennyire negatív ez a tendencia, világos ajánlásokat e, tartalmaz a jelentésünk a vége felé. Törökországban továbbra is stratégiai partnerünk, tovább akarunk együttműködni a kölcsönös érdeklődési számot tartó területeken. Törökország nagy erőfeszítéseket továbbra is, jelenleg több mint 3 millió regisztrált szíriai menekültet elláson. Az EU továbbra is elkötelezett, hogy segítsen Görögországnak, hogy ennek a kihívásnak meg tudjon felelni. Tisztelt képviselők, a bővítési csomagot múlt héten tettük közzé, de hát a munkánk még messze nem ért véget. Szofiában lesz május 17-én a nyugat-balkáni csúcs találkozó. Szeretnénk megerősíteni azt, hogy ez a régió rendelkezik európai perspektívával, ha elvégzi a szükséges reformokat, és e, ezt az üzenetet kell eljutatni a e, polgáraihoz. Az EU és a balkán közötti infrastruktúrális, digitális, kommunikációs kapcsolatok jönnek létre, és az Európai Unió egész folytatja ezeknek a e, kapcsolatoknak a kiépítését. Köszönöm a figyelmüket, folyamatosan tájékoztatást fogok majd adni önöknek is, és most örülök, hogy elkezdhetjük az eszmecserét. Köszönöm szépen Johannes, köszönöm Johannes Hának azt is, hogy pontosan betartotta ezt a 10 perces időkorlátot. Most rátérünk az eszmecserére, és ennek az alapja egy nagyon bonyolult eljárás. Nekem elmondták, hogy ki beszélhet, mikor és mennyit, milyen hosszan. Ez kicsit matematikusnak kellene, hogy ezt megértsük. Meg se próbáljanak meg közbe avatkozni. Most ehhez a listához fogok ragaszkodni. Edward Kukán az első három és fél percet kap. Parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák, nem akarom megismételni, amit ön elmondott a bevezetőben. A legfontosabb dolog, hogy ez soha többet nem forduljon elő, amit a bevezetőben az elnök úr említett. Az elmúlt hónapban e, nagyon e, nagy e, prioritás kapott Nyugat-Balkán, Szeptemberben Juncker elnök beszédével kezdődött, azután jött a februári stratégia, és azóta is következetesen a bulgár elnökség alatt folytatódik a stratégia végrehajtása. Meg kell őrizni ezt a rendületet, hogy az integrációs folyamat tovább erősödhessen a régió országaival. Folynak a reformok a régióban, előrelépés történt néhány országban az Európai Unió felé vezető úton. Külön üdvözlöm a tárgyalások megnyitásáról szóló beszámolót Macedóniával és Albániával. Mind a két ország az elmúlt időszakban nagyon keményen dolgozott azon, hogy ezt a pozitív ajánlást megkapja. Ez egy fontos döntés, és remélem, valóban remélem, hogy a tanács ezt majd megerősíti. Ezek konkrét kézzelfogható lépések, ezekre kell építenünk. Ugyanakkor azonban elmondtuk azt is, hogy világos elvárásaink vannak, ezeknek meg kell felelni ahhoz, hogy hitelesek legyenek a tárgyalások. A reform meg kell, hogy valósuljon, különösen a jogállamiság, illetve az alapvető jogok, alapvető szabadságjogok területén. Ez Szerbiára és Montenegróra is vonatkozik, amelyekkel már folynak a társulási megtárgyalások, és vonatkozik ez majd az újakra is, akikkel most kezdjünk tárgyalni. Meg kell erősíteni a demokratikus intézményeket, az igazságügyet, küzdeni kell a korrupció ellen, biztosítani kell a média e, szabadságát, a polgári szabadságjogokat. Ez minden ország számára követelmény. Végül kétoldalú konfliktusokat, problémákat is meg kell oldaniuk az országoknak, a jó, szomszá, jó szomszédi kapcsolatokat kell kiépíteni. Az EU egyértelmű, hogy segít a régi országoknak abban, hogy vitás kérdéseket, feszültségeket le tudják küzdeni. Az EU tagállamainak is nagyobb felelősséget kell mutatni. És végül még azt mondanám el, hogy nem lehet csatlakozni az EU-hoz, hogy amíg nincsenek megoldva a kétoldalú konfliktusok. Preda úr kérte, hogy az ő mondandóját is majd én mondjam el, a Bosznia-Hercegovináról lesz szó. Köszönöm szépen, Edward. Következő az SND frakció képviseletében Picula úr két és fél perce van.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 Kasztáló úr, köszönöm szépen. Kicsit keserű vagyok, mert egy héttel azután mutatták csak itt be a bizottság, a bővítési csomagot, hogy azt meghozták, hogy azt elfogadták. Ez azt jelenti, hogy mint egy mellékszerepet szánnak nekünk. Ez egy kritikus korszak majd az Európai Unió és a bővítés szempontjából is egyértelmű, hogy keresztúton, tart, keresztúton állunk. Vannak olyan országok, akik nincsenek rajta az Európa felé vezető úton, ezt be kell végre ismernünk, és vannak olyan országok is, akik hatalmas erőfészítéseket tesznek azért, hogy az európai családba tartozhassanak. Először is Törökországról beszélnék, hosszú időszak áll mögöttünk, de szerintem értelmetlen ezután Törökországot tagjelölt országként kezelni alapvető problémáink vannak. Nyilván a kormányzati módszer nekem nem tetszik, de hát ez van. És együtt kell valamilyen módon működni migrációs kérdésben, ez is biztos. Valamiféle keretet ki kell találnunk. Szerintem nem szabad, hogy ezt a keretet bővítésnek hívjuk, mert akkor a bővítésnek teszünk rosszat, és Törökország még a minimum feltételeket sem teljesíti, hogy tagjelölt országként kezeljük és a júniusi választások jelentik majd azt hiszem az igazi mérföldkövet, hogy hogyan számíthatunk Törökországra, hogy mennyiben számíthatunk Törökországra. Aztán, Monteneg, aztán Montenegróval kapcsolatban nemrégiben egy választási megfigyelés tagjaként jártam ott, ők hamar, hatalmas lépéseket tettek. Szerbia szeretné, Montenegro szeretnék, hogyha, szeretné, hogyha nem Szerbiával egyszerre, hanem a saját érdemei alapján bírálnánk el. Úgy gondolom, hogy minden egyes, tag, minden egyes tagjelölt áram, államra külön figyelmet kell szentelni. Macedónia kérdésében várjuk, hogy végre megszülessen a megoldás elnevezés kérdésében, és Albánia esetében is vannak pozitív jelek. A Balkán Európában van, és Európa jövőbeli konstrukciójában is szerepelnek majd, és azt gondolom, hogy fenn kell tartanunk ezt a lehetőséget a tagjelölt országok számára, hogy egyszer majd csatlakoznak hozzánk, illetve egyéb országok esetében pedig fontos, hogy világosan fogalmazzunk. Köszönöm.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 Elég sok idő eltelt, mióta az utolsó bővítési csomag elfogadásra került. Változott a légkör, ma itt Európában nyitottabbak vagyunk a nyugat-balkáni országok felé. Beláttuk, hogy mennyire fontos, hogy világos perspektívát nyújtsunk az EU csatlakozáshoz a régiónak. 2025 egy világos távlat az összes ország számára. A azzal a feltétellel, hogy nagyon komolyan hajtják végre az EU-val kapcsolatos reformokat, megerősítik a e, jogállamisági e, és az emberi jogi alapvető jogi területeket. Az e, régió számára ez a, ezek a kérdések prioritást jelentenek. Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban a jelentés megemlíti, hogy lelassultak a reformok a politikai nézetkülönbségek miatt. Szerintem a politikai elitnek el kell gondolkozni ezen a megállapításon. Ha Bosznia-Hercegovina vissza akarja kapni minél előbb a tagjelölti státuszt, ez csak akkor lehetséges, hogyha felgyorsítják a reformokat választási évban az EU csatlakozáshoz szükséges reformoknak kell a középpontban állni. Teljesen egyetértek, sürg, sürgető feladatokat kell megoldani, a e, választási regisztrációval kapcsolatban. Remélem időben megszületik a kompromisszum, az EU és az USA segítségével felgyorsulnak a dolgok. Krisztián e, Dan Preda, az LPP e előadója Bosznia-Hercegovina kérdésében. Kitűnő a koordinátorok, raportőrök és a delegációvezetők után most rátérhetünk a egyszerű, érdeklődő kollégákra. Mr. Deli, Mr. Kovacev, Mr. Frunzulika, Mr. Mavridis, Mr. Freund, Ms. Valero, Mr. Mezerich and Mr. Hajigogiu. Mr. Kihagytam valakit? delegáció vezetők. Hát nem tanultam matematikát, hogy megérthessem ezt a rendszert, hát ön már beszélt. Jó, még egyszer szót kaphat. Van még valaki, akinek több funkciója is van? Tehát Pincula úr, Johannes, van idő félig? Itt tudsz maradni? Hétkor be kell fejeznünk az ülést, próbáljuk meg azért addig ezt le is lebonyolítani, és még majd Hán biztos úr válaszait is meg fogjuk hallgatni. Hallgassuk meg az első hozzászólót. Köszönöm. Elnök úr, rövid leszek. Biztos úr, csak egy kérdést szeretnék feltenni, és ez egy rövid kérdés. a közelmúltbeli az amerikai kongresszusban megtartott meghallgatással függ össze, aminek a tárgya Bosznia-Hercegovina volt. Az előző kormányok hibáit hogyan lehetne kiavítani a tavalyi októberi választások után, amikor az Alkotmánybíróság döntésével ellentétesen lépések történtek? Palmer úr múlt héten az USA kongresszusában azt mondta, hogy a függőben lévő kérdésekkel kapcsolatban intézkedésekre van szükség. Tehát kérdezem, hogy az októberi választások és az esetleges kormányzati problémák kapcsán milyen intézkedéseket terveznek. Vincula úr miután két országnak, Bosznia-Hercegovina és Koszovónak is delegáció vezetője vagyok. Kicsit talán hosszasabban beszélek, egy-két dolgot el kellett mondanunk. Késedelmek után múlt héten ugye elkészült ez a kérdőív Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban. Az Európai Unió felé történő előrehaladás tekintetében hát nagyon le van maradva az ország. Bizonyos előrehaladás történt a korrupció elleni küzdelemben, az igazsági rendszer reformjával és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. És különösen díjazni kell, meg kell említeni, hogy a az újságírók és a sajtó és szólásszabadság elleni intézkedések eh, továbbra is problémát jelentenek. A parlamentek közötti együttműködést eh, sikerült a zsákutcából kihozni, és a eh, Bosznia-Hercegovinai Parlament és az Európai Parlament között erősödtek a kapcsolatok. Idén választási év van, és ez nem lehet kompromisszumot kötni. Az Alkotmánybíróság döntése alapján a mm, választási eh, szabályokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, Pincula úr. Most pedig Meszerics úr következik, aki most egy másik sapkát tett fel, másik funkcióban szól. Köszönöm. Most eh, Soltes úr helyett szólok, eh, aki Koszovó előadója, jelentéstevője. Ahogyan a bizottság a jelentésben ezt már megemlítette, a Koszov esetében a reform lelassult az érintett időszakban, felszólítjuk a koszovai kormányt, hogy a megkezdett reformokat folytassák, és tegyenek meg minden erőnfeszítést, hogy gyakorlatban is megvalósuljanak a reformok, ne csak papíron. Tovább kell küzdeni a korrupció és a szervezett bűnözés ellen, erősíteni kell a jól működő igazságügyi rendszer létrehozása értegében tett előfeszítéseket az egész igazságügyi rendszer, virágügyészségek kapcsán sajnos nagyon sok a korrupció ezekben az intézményekben. A vízummentesség megadása kapcsán is ez egy nagyon fontos szempont volt. Szakosított kamaráik vagy tanácsok kapcsán még sok a gond, a nemzeti jog megsértése is sokszor probléma, különösen, hogyha a Koszovó nemzetközi szervezetek tagja kíván lenni. A stabilitás biztosítás érdekében folytatni kell Belgrádon és, Belgrádon és Pristinának a párbeszédet, le kell, le kell nyugtatni a kedélyeket. Végül az energetika számos kihívással néz szembe, és itt szinte semmi előrelépés nem történt a környezetvédelem területén. Ezt eh, én mondom, nem csak Soltesz úr, remélem, hogy a következő választási kampány is Spitzen kandidátját eh, befolyásolni tudja majd a parlament. Ezt Akkor a GUE a eh, következő, Hágyi Georgi képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, ha megengedi, akkor hadd mondjam el azt, hogy azt szeretném, hogy azt szeretném, hogyha sikeres lenne, sikeresek lennének azok a tárgyalások, amelyek Macedónia elnevezéséről megkezdődtek Macedónia, illetve Görögország között. Nézzük most Törökország kérdését. Nagyon sok olyan uniós tagállam van, amely eh, most döbben rá arra, hogy mi is folyik Törökországban. De nagyon kevés olyan tagállam van, aki, amelyre közvetlen hatással lenne az, ami Törökországban történik, és éppen ezért nem igazán szeretnének nyomást gyakorolni. Már sok éve elég bizonytalan helyzet Törökországgal kapcsolatban, a kapcsolatrendszerünk nem átlátható, nem egyértelmű, és nincsenek eredményeink. Hán úr pontosan ismeri a helyzetet. Kilenc éve tagja az Európai Bizottságnak, és azt hiszem ő is látja, hogy a Törökországgal való próbálkozásaink kudarcot vallottak. Az összes jelentést, ajánlást, állásfoglalást, amit erről írtunk, azt ki lehet dobni a szemétbe. újból és újból megismételtünk bizonyos dolgokat, és ez fárasztó. Nemrég olvastam, hogy több mint hogy Törökországban három évesnél fiatalabb gyerekekből is 600 van a törökországi börtönökben. Az édesanyákat a három évesnél fiatalabb gyerekeikkel együtt börtönözik be. Hogy, és ha még kapnék fél percet, elnök úr, akkor még valamit mondanék. Az előbb beszéltünk arról, hogy hogyan kell segíteni Törökországot, illetve hogy a ciprusi helyzetet hogyan lehet megoldani. A bizottság egyáltalán hisz ebben, hogy Törökországot támogatni kell, hogy megoldjuk a ciprusi helyzet, helyzetet. 40 éve vannak ott a törökök, és ez nagyon komoly hatással van. Köszönöm szépen, Sandra Kölnyét. Thank you, Mr. President. I full-heartedly welcome the enlarged... Üdvözlöm teljes szívvel a bővítési csomagot. Macedóniával és Albániával megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások. Ezek lesznek az első tárgyalások öt éve, amelyek megindulnak, így ez egy nagyon fontos üzenet az összes nyugat-balkáni ország számára. Remélem, hogy júniusban az Európai eh, Tanács zöld utat ad a csatlakozási tárgyalások tényleges megkezdésének. Eh, Véleményem és tapasztalataim szerint ez fontos eszköz lesz az olyan problémák megoldásához, mint a szervezetbűnözés, korrupció elleni küzdelem, a e, kétoldalú viták e, rendezésének a kérdése. Jó, jó szomszédi kapcsolatokat kell kiépíteni a Nyugat-Balkánon. Hiszek abban, hogy az aspiráns országok, illetve a bizottság javaslatainak az alapja az a közös megértés, hogy az oroszok nagyon sok fedett akciót hajtottak végre a nyugat-balkáni országokban. 2025-ig kell előre tekintenünk, amikor az első, vagy talán az összes tagjelölt ország le tudja zárni a csatlakozási tárgyalásokat, és csatlakozhat az Unióhoz. Köszönöm. Köszönöm Szendra Kenyetének. Frunzulika úr következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. Egyedülálló lehetőséget eh, látunk. Hat ország eh, nagyon jó nagy előrelépést tett, és a Bulgária, Ausztria, Románia a régióból ott ülnek már az Európai Tanácsban, és Finn- Finnország, Balti országok is fontos szerepet játszanak. De biztos úr, azt szeretném kérdezni öntől, hogy a szofiai csúcs találkozótól ön mit vár? Az utolsó londoni csúcs találkozó eh, ról mit gondol, hiszen a volt eh, jugoszláv eh, köztársaság Macedónia nevének a kérdése az kulcsfontosságú az egész nyugat-balkáni történet sikerességének szempontjából referendumra van szükség, a volt Jugoszláv tagköztársaság Macedóniában. Görögország is nagyon nehéz helyzetben, helyzetben van, hiszen a Syriza koalíciós kormány tagja, hogyha nem lesz itt erőlépés, akkor nem lesz hiteles ez a bővítési folyamat, és ez alá fogja ásni nem csak a régió, hanem az Európai Unió hitelességét is. Tehát ez nagyon fontos. Aztán másodszorban itt van a Koszovó és Szerbia kérdése, de az első és a második kérdés is példával szolgálhat, hogy mennyire hiteles a nyugat-balkáni közeledés kérdése. Ezért mindenkit be kell vonni, hogy ezeket a kérdéseket végül meg lehessen oldani. Köszönöm szépen. Valero asszony következik. Köszönöm. Hán úrnak Törökországgal kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. Nem sokat mondott nekünk Törökországról, de azt mondta, hogy tovább távolodik Törökország az Európai Uniótól. És még mindig azért fontos partnerek vagyunk. A bizottságnak ez a válasza a csatlakozással kapcsolatos vitákra. Most a bizottság végleg lezárta a csatlakozási tárgyalásokat, vagy nem zárta le? És milyen típusú partnerségről beszélünk? Mik a következő lépések? Ha megnézzük a jelentést, hát ott van nagyon sok területet sorolnak fel, eh, ahol nagyon az korai szakaszban vagyunk, vagy mérsékelt előrelépés történt. És csak néhány területen van jól felkészülve Törökország. A legtöbb területen idén nem történik előrelépés. Akkor mit várunk? A következő Törökországról szóló jelentéstől lesz ilyen, vagy most elvágjuk teljesen a csatlakozási tárgyalások kapcsán kialakult köteléket. Köszönöm, Valérő asszony. Kovácsev úr következik. Köszönöm, elnök úr. Mindenkelőtt köszönöm a bizottságnak a régióban tett erőfeszítéseket, hogy ott is az európai agendát megpróbálja érvényesíteni. Meg kell érteni a Görögország álláspontját. Aténból azt hallottuk, hogy igen, mondanak a tárgyalások megkezdésére, de a NATO csatlakozásra nem. Remélem, hogy Hát ez ugye a bizottságnak nem az első ajánlása ez, hogy minél gyorsabban meg kell kezdeni a tárgyalásokat. Itt most már van elmozdulás, a másik dolog pedig a Szofi, szofiai csúcs találkozó, valamennyien tudjuk, Szanda Kányéta is elmondta, hogy egy nagyon elkötelezett politikai nyilatkozatra van szükség, nem csak a régió népei számára, hanem a világon mindenhova jelezni kell, hogy ez a régió Európában van. És remélem, hogy hát ideálisan 28 36 lesz a nyilatkozat elfogadásának az aránya, vagy 5, de és ennek az öt országnak is további erőfeszítéseket kell tenni Szófiában, hogy komoly politikai üzenetet fogalmazzanak meg. De ha ez nem lehetséges, hát akkor hat országról beszéljünk. Koszovó nagyon komolyan fel kell, hogy készüljön. Tudom, hogy az USA és Mogherini asszony mindent megpróbálnak megtenni, de lehet, hogy az utolsó hetekben még többet tudunk meg. Köszönöm, Kovács úr, Mavridis úr. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a kollégám az első észrevételem megtételét megkönnyítette. Száz százalékban egyetértek vele. Nagyon jó hogy a biztos, biztos is azt gondolja, hogy a Nyugat-Balkán kapcsán történt előrelépés, hogy a régió jövője az Európai Unióban van. De múlt héten, ha nem tévedek, Juncker úr vagy Mogherini asszony azt mondták, hogy néhány más ország, mint például Oroszország vagy Törökország már itt vannak ebben a régióban, megpróbálják saját érdek szférájukba vonni ezt a régiót. Nos, hogyan tudjuk ezt megváltoztatni? Ami Törökországot illeti, egy nagyon egyszerű kérdés. Ön szerint, biztos úr, van független igazságszolgáltatás Törökországban, és ön hogyan jellemezni egy olyan országot, mint Törökország, Erdogán kormányzás alatt. Így mondhatjuk azt, hogy Törökország stratégiai partner, ugye említette a három millió eh, menekültet, de hát saját maguk eh, Szíriából 200 eh, millió menekültet kreálnak az invázióval, tehát se nem stratégiai, se nem kulcsfontosságú partner hát lehet, hogy itt a diplomácia nyelvét kellene alkalmazni, de hát vannak olyan pillanatok, amikor azt kell mondanunk, hogy ami eh, sok, az sok, elég volt. Köszönöm szépen, Deli Andor úr következik. Köszönöm, elnök úr. Természetesen üdvözlöm a jelentést, de ahelyett, hogy elemezném, egy kérdést szeretném, szeretnék feltenni, szeretném a biztos eh, véleményét megkérdezni, mit gondol eh, arról, amit Markon elnök múlt héten a plenárison Strasbourgban mondott a bővítésről. Nagy csalódást okozott, és eh, nagy eh, csalódottan reagáltak a médiumok is a régióban, és valóban ez, ez súlyos visszalépést okozott. A helyzet szinte vissza emlékeztetett 2014-re. Több kollega említette, hogy az EU kötelezettségvállalása a bővítés folyamban hiteles kellene, hogy legyen. És én pontosan azt gondolom, hogy múlt héten ez a hitelesség kapott egy nagy pofont mert a francia elnöknek ez a bejelentése mindössze két hónappal azelőtt, hogy a bizottság is bemutatta a stratégiáját, hát és ha megnézzük, hogy a bulgár elnökség mekkora erőfeszítéseket tesz, és a többi tagállam is, akik pártolják a bővítést, és végül, de nem utolsó sorban, itt a, mi is a parlamentben erőfeszítéseket teszünk, és reméljük, hogy a reformok le kell zárni az előtt, hogy beléphessenének ezek az országok. Ez rövid látás. Messzebbre kell tekintenünk, és nagyon érdekelne, hogy önnek mi erről a véleménye. Köszönöm Deli Andornak. Az én listám szerint Trajnd úr az utolsó hozzászóló. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatérni arra, amit Frunculika barátom mondott, arról, hogy pozitív eredményekre számíthatunk az olyan elnökségektől, amelyek az Európai Tanácsot majd soros elnökségként vezetni fogják. Hát ami Ausztriát illeti, én nem ezt gondolom, ugyanis azt hallottam, hogy a szubszidiaritás, a biztonság és a Brexit a, lesznek az osztrák elnökség prioritásai, és egy szót sem hallottam a Nyugat-Balkáról. Tehát kérdezném öntől, biztos úr, amikor az osztrák miniszterelnökkel tárgyal, megpróbálja bármilyen módon is befolyásolni az osztrák kormányt, hogy hangsúlyjal kezeljék a nyugat-balkáni kérdést. Ausztriának ugye ismerik a történelmét, mindig is jók, vagy annál is jobb kapcsolatai voltak a régiónak ezzel a részével. Köszönöm. last week in Strasbourg. Arról, ami múlt héten történt Strasbourgban. Egy dolgot szeretnék világosan leszögezni. Nem hány biztos dönt a kollégium üléseinek az időpontjáról. Én elején azt gondoltam, hogy jó ötlet lenne, hogyha Strasbourgban ismertetné a biztos a bővítési csomagot. Juncker elnök eh, akkor már elküldte a levelét, és megkérte, hogy Brüsszelben mutassa be a bővítési csomagot. Ugyanis eh, abban az időpontban Macron elnök beszélt Strasbourgban. Hát eh, ezt honnan tudtuk volna korábban? Hát biztostól hallottam, hogy valószínűleg, hogy április 18-án ismertetik majd a bővítési csomagot. A, szeretném most megköszönni Hán biztosnak, hogy eljött. Szerintem ez egy nagyon értékes eszmecsere volt, és ezzel elindul itt a munka az Európai Parlamenti jelentéssel kapcsolatban. Tegyünk közös erőfeszítéseket, tegyük sikeressé a bővítést. Köszönöm, és lezárom az ülést.